illetve a szervezet bűnözés elleni felépés tekintetében. Most következnek a válaszok Hán biztostól. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Még egyszer mondom, hogy az Európai Bizottság üdvözli a bosznia herzegovina tárgyban született megállapodás, illetve jelentés várható elfogadását. Szeretnék gratulálni Preda előadó jó minőségű jelentéséhez, és szeretném megköszönni mindazon képviselőknek, akik aktívan részt vettek a jelentés elkészítésében, meg a mai vitában, és mutatták azt, hogy érdeklődéssel fordulnak az ország európai jövő felé. A bizottság figyelemmel kíséri az állásfoglalás tartalmát, és figyelembe veszi azokat a nézeteket, amelyek ma is elhangzottak a vita során. Különösen osztjuk a parlament azon nézeteit, mi szerint a hatóságok a 2018-as választások után létre kell hozzák a kormányt, feltételek nélkül a megfelelő formában. Különösen fontos ez a várható Európai Bizottsági vélemény láttán, amely az ország csatlakozásának tárgyában születik, amennyiben megkapjuk a még nyitváló kérdésekre a válaszokat az országtól. Ezen túl azt is jegyeztem, hogy a stabilizációs és társadalmi megállapodásra vonatkozó felhívást, illetve a parlamenti bizottság felhívása az ország erőfeszítéseit jegyezve megfelelő figyelmet kapott, és a boszniai vezetéssel is kapcsolatot tartunk, stabilizációs és társulási rendelkezések betartásának jövőjét figyelembe veszi a bizottság a jövőbeli véleményalkotásnál. Végül szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az Európai Bizottság nem megtesz mindent annak érdekében, hogy segítse az országot az európai csatlakozás útján. Maletics asszony és többen is rámutattak arra, hogy milyen fontos, hogy új lehetőségeket hozzunk létre, programokat és azok finanszírozását értem ez alatt, és a bizottság a parlamentet folyamatosan tájékoztatja a következő hónapokban Bosznia-Hercegovina fejlődésének menetéről. Köszönöm még egyszer a támogatásukat ezen a munkálatokban. Köszönöm, Hán biztos, most pedig Csamba miniszter úr kapja meg a szót. So, thank you so much, and I think... Köszönöm szépen, még egyszer. Engedjék meg, hogy kifejezésre juttassam köszönetemet a jelentéstevő kiváló munkájáért, és hát az Európai Parlament támogatásáért. A román soros elnökség prioritásként kezeli ezt a témát, hogy legyünk barátai a nyugat-balkáni államoknak. Ez egy nagyon fontos kérdéskör, ez mind az európai, mind a nyugat-balkáni felek érdekeit képviseli. Mi eldöntöttük azt, hogy az összes országot támogatni fogjuk a nyugat-balkánon, de hát természetesen a reformokat előtte meg kell valósítsák, ami pedig Bosznia-Hercegovinát illeti. Itt nagyon fontos az, hogy a kormány megalakuljon, és így meginduljon a reformok bevezetése, megvalósítása. Ezen keresztül tudjuk mi is a folyamatot felgyorsítani, és azt hiszem, hogy a román soros elnökség mindenképpen ezt a célt tűzte ki maga elé a Nyugat-Balkán államaival kapcsolatban tehát júniusban is a csúcs találkozón erről lesz szó többek között, és ugyanakkor a román elnökség egyik fontos kiemelt eseménye arra vonatkozik, hogy hogyan lehet megvalósítani a múltal való kibékülést, figyeljünk oda a fiatalokra a régióban, illetve arra, hogy eh, hogyan is lehet ezt a megosztó retorikát eh, magunk mögött hagyni, és valós történelmi megbékélést megvalósítani az egész régióban. Még egyszer köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a jelentéstevő Préda úr következik két percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, miniszter úr. Először is Csamba miniszter úr szavaira reagálnék. Valóban kiváló kezdeményezést tett beszéljünk, konzultáljunk a fiatalokkal a következő lépéseket illetően, hiszen azt látjuk, hogy Bosznia-Hercegovina minden irányba kilépett már. Láttuk, hogy a brit kolléga a Star Trek-et emlegette, a más kollégák a NATO-t, a Thessaloniki kikötője kapcsán, illetve hogy a Pireuszi kikötőt miért kapták meg a kínaiak. Itt vannak ezek a valós kihívások, valós stratégiai kérdések. Bosznia-Hercegovina kérdése azonban a Nyugat-Balkán országainak alapvető kérdése. Egy európai országról van szó. Nézzük meg a horvát helyzetet. 95%-ban az ott élő horvátok európai állampolgárok. És Bosznia-Hercegovinában nagyon sok európai állampolgár van. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy másokra is gondolniuk kell a horvátoknak, nem csak a horvátokra, hiszen ők támogatják Bosznia-Hercegovina csatlakozását, de nem csak azokról van szó, akik már most európai állampolgárok. Szocialista és liberális barátaimhoz fordulnék nem pártpolitikát kell hangoztatni ebben a régióban. Mi itt a néppárt keretében nagyon is jól képviseljük magunkat, azonban nincsen szocialista párt, nincsenek liberálisak. Hogyan akarnak nekik segíteni, hogyha nincsenek kapcsolataik, hogyha nem dolgoznak együtt a helyszínen élő barátaikkal? Tudom, hogy ez nem egyszerű, de ahhoz, hogy valóban segítséget nyújtsunk Bosznia-Hercegovinának abban, hogy Európához csatlakozon, ahhoz valóban a területen kell megfelelő lépéseket tenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgat. Preda, e la discussione. Köszönöm szépen Préda úrnak, és ezzel lezárom a mai napirendi pontunkat, holnap fogunk erről szavazni. Két perces szünetet rendelek el, és aztán majd következik Európa jövőjéről szóló vita. Il presidente. Az elnök. Hány ah, in piedi, sì, piedi. Signor Presidente Tisztelt olasz miniszterelnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta az Európai Parlament meghívását. Azért, hogy Európa jövőjéről alkotott gondolatait megossza velünk az olasz kormány nevében. Olaszország az egyik alapító ország és ezért nagyon örülünk annak, hogy önnel megkezdhetjük ezt a mai vitát azon nagy kérdésekkel kapcsolatban, amelyek félmilliárd embert érintenek itt Európában. Ahogyan ön is tudja, az Európai Parlament igencsak elkötelezett fontos nagy témákban, amelyek az állampolgárokat is foglalkoztatják, mi akarunk Európa demokratikus ütőerévé válni. Mi vagyunk a demokratikusan megválasztott parlament, és hát nagyon sokat harcoltunk azért, hogy az 1,1%-ról 1,3%-ra növeljük az európai költségvetést, és saját forrásokat is bevezessünk. Fontos számunkra ezen felül a bevándorlással kapcsolatos kérdéskör. Az Európai Parlament szeretne többet befektetni az afrikai kontinensen, hogy a problémát gyökerénél tudjuk kezelni. A menekült kérdés kapcsán az Európai Parlament már hónapokkal ezelőtt elfogadott egy olyan javaslatot, amely most az Európai Tanács asztalán van, és azt kérjük öntől is, hogy tűzze zászlajára ezt a szöveget, fogadja el a tanács ezt a szöveget, mert szerintünk ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy azokban az országokban az Európai Unió déli területén, ahol a legnagyobb problémát jelenti a menekült kérdés, egy kicsit levegyük a terhelést, a nehézségeket. A Brexit-tel kapcsolatban az Európai Parlament számára igen fontos az, hogy a Brüsszelben élő brit állampolgárok kérdéseit megvédjük, ami az infrastruktúrát illeti, itt is növeltük a befektetéseket, a forrásokat annak érdekében, hogy az infrastruktúrális befektetések a gazdasági növekedés szolgálatába lehessen állítani, és ami a külpolitikát illeti, itt azt kértük, hogy a venezuelai elnököt ismerjék el az európai államok, hiszen ő a legitim elnök a venezuelai alkotmány értelmében. És végül, tudom, hogy ez fontos kérdés az ön mm, pártjának, illetve kormányának szempontjából is, olyan parlamentet szeretnénk, ahol saját kezdeményezéssel élhetünk a jogalkotás területén, és ezt úgy lehessen megvalósítani, ahogyan az le van fektetve a szerződésekben, de ez még nem valósult meg mostanáig. Most pedig átadom önnek a szót, hogy ismertesse az Unióról, illetve Olaszországról alkotott gondolatait. intanto vi potete registrare per il catch the eye con. Eh, Kecsdiájra közben lehet jelentkezni. Az olasz miniszterelnökkel folytatott vita Kecsdiáj eljárására gondolok. Onorevole Presidente Tajani. Tisztelt Tajani elnök úr, kedves Katainen biztos, és tisztelt európai parlamenti képviselők és képviselő asszonyok, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek a mai napon, és ezt őszintén mondom. Nagyon örülök annak, hogy ma Európa jövőjéről beszélgethetünk. Az úgy, ahogyan azt az olasz kormány látja. Európa jövőjével kapcsolatban először is szeretnék emlékezni Antonio Megalici személyére. Egy olyan olasz úrról van szó, aki az Európai Unióba volt szerelmes, ezt ő maga mondta el, és itt Strasbourgban sajnos a két hónappal ezelőtti barbár terrorista cselekmény áldozataként halt meg. Egy globalizált világban, ahol a gazdaság mindenen eluralkodik, a jogon és a politikán is, ott, ahol a gazdasági döntések nagyon messzire kihatnak földrajzi értelemben is, és nagyon nagy hatása lehet ezeknek a döntéseknek az állampolgárok mindennapjaira. Egy ilyen környezetben fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy az Európai Unió hogyan látja a saját szerepét, mit tehet. Figyelembe véve azt, hogy a nemzetállamok, vagyis a tagállamok külön-külön egyenként nem képesek azokra a nagy globális komplex kihívásokra választ adni, amelyekkel szembe kell néznünk. Az európai építkezés rendkívül kritikus időszakát éli, és úgy tűnik, mintha az európai projekt kicsit lendületét elveszítette volna. Az a fajta komplex történelmi konjunktúra, amely előttünk áll, nagy kihívásokat is állít elénk a különböző felelősségek kérdésében, és igen nagy problémákat láthatunk magunk előtt. A múltban is mások, épp úgy, mint mi, megéltek már hasonló kritikus időszakokat, és ezért nekünk az a feladatunk ma, hogy közösen erőfeszítéseket tegyünk, nagy felelősségtudattal, az a felelősségünk, az a feladatunk, hogy Európát, az európai projektet újra tartalommal töltsük meg. Visszaadjuk a hitelesi, hitelét, és a fenntarthatóságát, a hatékonyságát, a fogható voltát adjuk vissza ennek az Európai Uniónak új, komplex kihívásokról beszélek most, és ehhez egy olyan vízióra van szükség, amelyhez némi kreativitást is vegyíteni kell. De tudatában kell lennünk annak, hogy mi a feladatunk a világban. Milyen nagy kihívásokról, milyen nagy kérdésekről beszélek én? Milyen Európát szeretnénk? Ez az első. Milyen Európára van szükségünk? Hogyan látjuk önmagunkat, és hogyan képviseltetjük önmagunkat. Ezek a kérdések a lelkiismeretünkben megfogalmazódnak, és azt hiszem, hogy oda kell figyelnünk ezekre a kérdésekre, hiszen itt az Európai Parlamentben ez különösen fontos, mivel itt az Unió állampolgárai által választott képviselők ülnek. Az európai szuverenitás kérdéséről kell itt beszélnünk. Éppen ezért mindenek előtt európai néppé kell válnunk az, ahogyan az integráció útján szép lassan haladunk előre, valóban közös jövőképpel látott el bennünket? Olyannal, amely nem csak egy jogi fikció? Egy európai nép kialakulása hosszú folyamat, a jelenlegi kortárs európai története, történelmet nagyon sok ellentmondás, is jellemzi, és emiatt aztán populizmus is kialakult, de rengeteg a kultúra, a különböző nyelvek szerepe, a különböző hagyományok szerepe. Ugyanakkor ezek a társadalmak egymást is gazdagították kulturális értelemben, szociális értelemben és jogi értelemben is. Sikerült gazdaságainkat integrálni, az oktatási modelljeinket, a szociális jogszabályainkat, és különböző kompetenciákat egyre nagyobb mértékben a tagállamok az uniónak átadtak. A különböző tagállamok állampolgárainak lehetővé tettük azt, hogy szabadon mozogjanak az Európai Unió területén, és egy közös jogi térséget is létrehoztunk. Az emberek szabad áramlása még inkább fontos, mint a tőke vagy az áruk áramlása, ez volt az egyik legnagyobb eredménye az európai integrációnak. Gondoljuk végig azt, hogy korábban milyen identitások és micsoda háborúk taroltak Európában a 19. század végétől kezdve a 20. századig, és amely nemzeti identitások, illetve nacionalizmusok két háborúba is torkoltak. A fiatal európaiak a fiatal generációk nem akarjanak lemondani a szabad mozgásról. Ezért is annyira fontos az, hogy a saját, tehát hogy saját maguk is növekedni tudtak ezen keresztül, kulturális értelemben, gazdasági értelemben, és a nemzeti jellegzetességüket ugyanannak az európai érzékletességnek alávetve mint hogyha közös érzések vezérelnének bennünket, így alakul ki az európai identitás, az európai nép. De ugyanakkor ezzel párhuzamosan megjelent a jogi gondolkodás is, a közös jog egyre fontosabbá válik egy közös gondolkodásmódban, egy európai démosz kialakulásában. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos szerepet töltött be az Európai Emberi Jogi Bíróság, illetve az Európai Bíróság joggyakorlata, hiszen ezek a Nemzeti Alkotmánybírósággal összhangban kialakították a közös jogi térséget, amelyben az európai állampolgárok magukra találnak és védelemre találnak. Egy olyan rendszeren keresztül, ami rendkívül kifinomult, nagyon sok szinten az alapjogokat is védi, a közös értékeken alapulva és az alkotmányosságon alapulva. Ez a rendszer ahogyan előre haladt, azt kell, hogy mondjam, hogy most már kitörölhetetlenül benne van az unió jogi kultúrájában, és ez egy civilizációs előrelépésnek tekinthető, ezt meg kell őriznünk, mert nagyon sok pozitív hatással van arra a kollektív tudatra is, amelyet az európai állampolgárok magukénak vallanak. A tudatosságot növelve, azzal kapcsolatban, hogy közös jövő vár ránk, hogy egy olyan néphez tartozunk, amely közösséget jelent, és amely ugyanannak a civilizációs folyamatnak a részeként képzelhető el. Mindezek ellenére mégsem sikerült még az, hogy véglegesen európai népnek tekinthessük magunkat. Mert nem tudtunk egy inkluzív modellt kialakítani, amely a retorikákon túl valóban az európai démosz létrehozását célozná. Főként az 1989-es évtől kezdve, vannak persze kivételek, de azért mégiscsak hiányzott egy olyan vízió, amely politikai értelemben gondolkodik, hosszú távon gondolkodik az unió jövőjéről, és amely jövőorientált, és amely nélkül a projektek zátonyra futnak, és minden szín kifakul, és csak bürokráciává válik. Hiányzott a profetisztikus gondolat, ami viszont megvolt a második világháború követő időszakban. Miután nincsen perspektíva az utolsó 30 év során az európai vezetés a gazdasági szempontokra figyel csak oda. Ez a perspektíva gyakorlatilag csak a liberális gazdaságpolitika értékeit szolgálta, privatizációk, különböző alaptermékek és szolgáltatások területén, illetve gazdasági szempontból igen fontos szektorok szabályozása, és a welfare, tehát a jóléti intézkedések összehangolása. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a különbségek egyre nagyobbak Európán belül. Mindez a gazdasági válsággal összefüggően megszorító intézkedésekbe torkollott, és a szuverén állam adósságokat különböző százalékos arányok mentén kívánta megtartani, vagy pedig a költségvetési hiányra figyelt oda, még akkor is, hogyha ennek az volt a hatása, hogy szociális értelemben borzasztó hatásokat ért el a megszorításokon keresztül, és ez egy soha nem látott gazdasági válsághoz vezetett, amely gyakorlatilag procedúrákra, eljárásokra szűkítette le az európai intézmények működését, és ezzel eltávolítva az intézményeket, Brüsszelt és az unió állampolgárait, különböző területeit egymástól. A politikától való eltávolodás miatt a legitimáció sem olyan már, mint régen, és ezért az emberek szemében oligarchikus és távolinak tűnik az unió, mint hogyha nem látnánk azt, hogy pontosan mire van szüksége a közösségeknek. És ezt egyébként egy politikai, egy politikus is, politológus is elmondta, hogy globális, komplex gazdasági folyamatok érthetetlen, mm, illetve titokzatos összességének fedő tervévé vált ez az Európai Unió. Ez történik az elittel, és azt hiszem, hogy ez igaz. Ezt igaznak érezzük mindannyian, és arra emlékeztet bennünket mindez, hogy a politika nem volt képes betölteni azt, amire hivatott. Éppen ezért az Európai Unió történetének fordulópontjához érkeztünk, alapvetően fontos döntések várnak ránk a jövőnk szempontjából. Az európai nép, amely újra és újra megmutatja erejét a történelem szinterén, most egyre nagyobb sürgősséggel kéri, hogy hallgassuk meg. Azt szeretné ez a nép, hogy módszerekben és perspektívában is 180 fokos fordulatot vegyünk. Ezért én azt gondolom, hogy az elvesztegetett időt most le kell állítani, és közelítsük egymáshoz a vezetőket és a vezetetteket, mert a csend, vagy az, hogy a problémákat minimalizálni próbáljuk, ez sajnos robbanáshoz vezethet annak a világnak a robbanásához, amelyet mi megismertünk. Amikor félünk a konfliktusoktól, akkor be kell bizonyítanunk azt, hogy képesek vagyunk ezeken felülemelkedni, a változásokat nem steril, konzervatív megoldásokon keresztül kell erősítenünk, nem egy ostromállapotot kell kialakítanunk, hanem ennek az ellenkezőjére van szükség. A demokratikus eszközökön keresztül kell lendületet adnunk az innovációnak, még akkor is, hogyha bizonyos biztonságainkat magunk mögött kell hagynunk, akkor is, hogyha a növekedési vagy fejlődési modelljeink, amelyek egyébként már bizonyítottan nem működőképesek a jelenlegi helyzetben, magunk mögött kell hagyjunk. Az elmagányosodás olyan érzés, amely egyre inkább eluralkodik, és minthogyha ezt nem vennénk figyelembe, ezen keresztül forradalmi erők indulhatnak be. Ez egyébként meg is mutatkozik bizonyos országokban jelenleg is. A 21. század európai politikája szerintem mindenképpen radikális változást kell hozzon azokkal az intézményekkel kapcsolatban, amelyek az utóbbi 30 év integrációját jellemezték. Nagyon sürgős az, hogy váltsunk. Olyan váltásra van szükség, amely egyben visszatérés is az európai állom kezdeteihez. Az az Európa, amelyet magunk előtt látunk, vajon képes lesz lendületes maradni, és nem csak egyfajta stabilizáló erőként marad meg? A tagállamok közös érdekeit mennyire tudja majd ez képviselni? A geopolitika állandóan változóban van, és nagyon gyorsak ezek a változások. A stratégiai egyensúlyok is állandóan változnak, és figyelembe kell venni a nagy világhatalmakat is amelyek ugyan nem voltak képesek nemzetközi vonzási pólusokat létrehozni, de mégis állandóan befolyási övezeteiket növelik. Ebben a kontextusban egyetlen egy tagállam sem, képe, sem lehet képes arra, hogy egyedül felvegye a harcot ezekkel a jelenségekkel szemben. Ezért van szükség Európába, és még az Európai Uniónak az ENSZ BT-ben is szerepet kell adni, hogy koordináltan tudjunk lépni, de ehhez egységes külpolitikára van szükség. Az Európai Uniónak a világban kell hallatni a hangját, az Európai Uniónak erősnek, ambiciózusnak kell lennie, egységesnek, és ezen keresztül tudja majd az Egyesült Államokkal megvalósítani a párbeszédet, ahogyan ezt már az olasz parlamentben elmondott első beszédemből is kiderült, mi nagyon erősen hiszünk a transatlanti kapcsolatokban, Washingtonnal együtt kell működnünk azért, hogy megőrizzük stratégiai értelmét és erősségét a közös értékeinknek, hiszen ezek nagyon fontosak, és ezek sokkal fontosabbak, mint a különbségek vagy az egymás meg nem értő gondolatok. Ugyanakkor Európában azért is van szükség erős közös fellépésre, hogy Oroszországgal, Kínával és más nagy globális felekkel is fel tudjuk venni a harcot, és mindig az európai értékeket, illetve érdekeket tudjuk velük szemben képviselni. Az Európai Unió számára nem jó az, hogyha Kínával, Oroszországgal megszakítja a kapcsolatait, vagy hogyha abban a hiú ábrándban hisz, hogy majd el tudja magát, hogy ezeket majd izolálni tudja, nem, itt elkötelezettségre van szükség. De hogyan lehet létrehozni ezt az erőteljes Európát, amelyben mindannyian egyetértünk, hogy erre szükség van. Mindenképpen előre kell lépnünk az európai védelmi politika integrációjában, tehát egyfajta struktúrált, állandó együttműködésre van szükség, és az európai védelmi alapra is szükség van. Egy közös európai védelmi politika nem csak, hogy nem ellentétes a NATO tagsággal, hanem inkább kiegészíti azt, mert ezen keresztül konkrétan be lehet bizonyítani azt, hogy az Európai Unió nagyon is hatékony és előre tud lépni a biztonság garantálásában is az állampolgáraink számára. Emellett nem szabad elfelejtőnünk azt sem, hogy globális szereplőké szeretnénk válni, és ezért a biztonsági és védelmi együttműködést a Brexit után is fenn kell tartanunk az Egyesült Királysággal. De ezen kívül egy erős Európa garantálásáért mindenek előtt a kohézió és a szolidaritás felel kollektív felelősségtudatra van szükség a tagállamok részéről. A migráció és a gazdasági és pénzügyi irányítás nagyon fontos kérdések, amelyek révén vissza lehet állítani az Európai Unióba vetett bizalmat. Fontos lenne a perspektívaváltás, és ezeknek az elveknek nem szabad, hogy megosztó erőké váljanak a tagállamok között, nem szabad, hogy törésvonalakká váljanak közöttünk. a különbségek akár bilaterális szinten is megmutatkoznak, és ezt láthatjuk még itt a legutóbbi napok során is. Inkább egyfajta öm, okozatot jelentenek, és nem okát annak, hogy Európa miért nem képes valódi válaszokat adni. Erre van szükség, arra, hogy Európát ismét lendülettel tudjuk megtölteni. A migrációt nem elég tehát túl későn kezdtük el megfigyelni, és túl későn érkezett az európai ágendára. Nem lehet folytatni azt, hogy állandó szükségállapotban gondolkodunk a migrációval kapcsolatban, egy strukturális megoldásba kell ehelyett gondolkodnunk, hogy stabil és hatékony megoldásokat kínáljunk. És itt is szeretnék ebben a parlamenti ülésteremben arra utalni, amit minden egyes európai csúcson elmondtam, nem lehet halogatni a tavaly június 28-ai európai végkövetkeztetéseket. Egy többszintű európai migrációs kezelési terv nélkül nem vagyunk képesek arra, hogy az Európai Uniót egybe tartsuk. Az európai stratégiának a helyes prioritásokat kell kezelni, egy többszintű megközelítéssel és az elsődleges mozgásokkal, ellenkező esetben a másodlagos mozgások soha nem lesznek ellenőrizhetőek. Aki partra egy adott országban, az Európába érkezik. Aldo Moro azt gondolta, hogy senki nem választhat a között, hogy Európában vagy a földközi tenger térségében van, mert teljes Európa a földközi tenger térségében található. Ez az elv mindig fontos, amikor a migrációt helyes perspektívába akarjuk helyezni, akkor is, amikor az európai biztonság forog kockán, a politikai folyamat támogatása Líbiában, Afrika támogatása és a földközi tengeri geopolitikai helyzet rendezése. Olaszország ösztönzi, hogy a földközi tengert központi szerephez juttassuk Európa jövőjét illetően. Algériában, Tunéziában is jártam novemberben, és november 12-én Palermóban tartottunk egy konferenciát. Libanonban, Irakban jártam múlt héten, nem sokára Marokkót keresem fel, és ez része Olaszország átfogó stratégiájának, mely erőteljes hozzájárulást óhajt tenni a főválság térségek stabilizációjához. Az ENSZ és az EU kötelezettségvállalásával nem csupán országunk, hanem egész Európa érdekében. Európa ezen kívül pénzügyi szerepet is kell, hogy vállaljon Afrikával együttműködve Afrikáért. Különben az illegális migráció csak időregesen lehet korlátozni, de soha nem lehet kiiktatni. A hazaküldések közös felépést igényelnek a tagállamok részéről, meg kell erősíteni ugyanakkor a fejlesztési együttműködést, és kölcsönösen elismerni a hozott döntéseket ezen a területen. Az orosz kormány kötelezettségvállalása Afrikában ezen megközelítésbe illeszkedik. Én személyesen nagyon meggyőződésesen követem ezt a megközelítést. Az Afrika szarva szintén egy nagyon fontos régió, Niger, Csád szintén fontos térségek. Fontos az, hogy ösztönözze Európa az új megközelítést Afrika problémáit illetően új együttműködési modellt kell kialakítani, amelyet a partnerség ösztönöz egyenragú felek között. Meg kell növelni az esélyeket, a lehetőségeket, ugyanakkor a felelősségvállalást is mindkét fél részéről. Nem maradhatunk közömbösek azon tény előtt, hogy az afrikai népesség nagy része, férfiak, nők, gyermekek embertelen szegénységben él, Noha nagyon jelentős erőforrással rendelkeznek ezek a térségek. Nem maradhatunk közömbösek azon tény előtt, hogy az afrikai gazdaságban termelt profitot néhány offshore vállalat kapja, amelyek adóparadicsomokban székelnek, vagy külföldi befektetők javára válik ez. Örülök annak, hogy az Afrikával való együttműködést prioritásként ismerte el az Európai Bizottság. Köszönetet mondok Jean-Claude Junckernek, hogy ösztönözte ezt a célt, amely egy nagyon fontos célkitűzés közös jövőnk szempontjából. Ezen prioritás elismerésével ugyanakkor megfelelő erőforrásokat is elő kell állítani, és új beavatkozási modelleket kidolgozni Európának a bevált gyakorlatok katalógusát kell elkészítenie, hogy egy valódi egyenrangú felek között zajló és fenntartható együttműködést alakítson ki. A migrációt tehát irányítani kell, ez a jelenség továbbra is fenn fog állni, és át kell gondolnunk a következő több éves pénzügyi keretet is a 2021-27-es időszakra nézve. Európának fel kell szerelkezni a megfelelő pénzügyi mechanizmusokkal, eszközökkel, amelyek tartósak, hogy a migrációs áramlást irányítani lehessen a származási országokból a tranzitországokon keresztül. És meg kell nézni a migrációs útvonalakat, és ezeket állandóan figyelemmel kell kísérni. 7 milliárd eurót szent az EU Törökországgal való együtt megállapodásra, és a Trust Fund a vagyonkezelő alap Afrika vonatkozásában refinanszírozást igényel. Legalább 500 millió eurós hiány van a vállalat kötelezettségekhez képest. A migráns, migrációs jelenség esetében nagyon fontos az európai külső határok védelme, legyenek ezek szárazföldiek vagy tengeri határok. Rengeteg költsége jár ez, rengeteg tisztviselővel meg kell erősíteni a Frontexet, és az érkezési országokra nagyon nagy teher nehezedik biztonsági szempontból is. A migráns áramlásokat nem lehet önállóan kezelni, irányítani, ehhez közös erőfeszítésre van szükség. Ezt a a júniusi tanács is megállapította, és ez a jelenség mind a 28 tagállamot érinti. A Dublin rendszer megreformálása tett javaslat, amely 2017-ből származik, csak európai szinten lenne fenntartható, de a tagállamok nagy része nem hajlandó az automatikus és kötelező szolidaritásban részt venni. Ugyanakkor a június 28-ai tanácsi végkövetkeztetések végrehajtása, amelyek tartalma a szolidaritás és a felelősség megosztás, és amelyeket egyébként az EOMS 80. cikke is kimond. Nos, ezek mindenképpen megvalósítandók, végrehajtandók. Ha látjuk az ember életek veszendőbe menését, a tragédiákat, akkor minden erőnkkel harcolnunk kell az embercsempészek ellen, akik egy támadást intéznek az emberiség ellen, és ezen kívül még a biztonságunkat is fenyegetik. Ne a nemzeti vagy regionális logikánkat kövessük, hanem próbáljunk egy valódi szolidaritást kialakítani, az életeket tisztelve, és a saját biztonságunkat is szem előtt tartva a valódi szolidaritás igénye nem osztja térségekre, régokra az uniót, és ez abszolút elsőbséget élvez, még a gazdasági és monetáris unió beteljesítés előtt is. Globális kihívásokkal nézünk szembe, ezek veszélyeztették a gazdasági konjunktúrát, ezt erősítették tanulmányok és a tagállamok GDP-nek alakulását illetően. Olasz részről és más déli tagállamok részéről oda figyelünk nagyon arra, hogy a kockázat megosztás megtörténjen, és valódi konvergencia alakuljon ki, hogy ne legyenek lemaradóak, és ne a szigorúság uralkodjon. A reform kötelezettség, itt persze utalok különösen az olasz kormány 2018-as költségvetésére, mindenképpen fenntartható szociális szinten és ö, gazdasági szinten is persze. A strukturális reformok ugyanakkor nem szabad, hogy sziszifuszi erőfeszítést jelentsenek, amelyek folytogatják a gazdasági növekedést és a szociális kohéziót. Ez a költségvetés a növekedést irányozza elő a stabilitásban, ugyanakkor odafigyel arra, hogy jobb jövőt biztosítson a hátrányokkal küzdő polgároknak, akik nagyon várják a változást, és az olasz kormány őket képviseli. Ugyanakkor a közberuházások ösztönzése, a teljes jogszabályi keret egyszerűsítése révén megmutatja, hogy mennyire fontos szerepet játszik a gazdaság kontinensünkön. Az EU gazdasági kormányzásának számot kell vetnie a növekedés és a stabilitás kiegyensúlyozásával, hiszen különben elégtelen maradhat nem tud elégséges impulzust adni a gazdaság növekedéséhez, akár a Juncker terv révén sem, amely egyébként egy konkrét jelzése lenne annak, hogy Európa elismeri, mennyire fontos a közbeavatkozás, amely a beruházásokat támogatja. De mit is jelent a megszorítások meghaladása? Biztos nem a pénzügyi stabilitás kétségbevonását, hanem azt, hogy a szociális stabilitást és a fenntartható fejlődést is szem előtt tartjuk. Örömömre szolgál, hogy Jean-Claude Juncker nemrégiben utalt arra a tényre, hogy a görög válság esetén a megszorítás el túlzott volt. Mi erről mindig meg is voltunk győződve, a migrációs válság hiányzó irányításáról, vagy a szociális Európa megvalósításának hiányáról is beszéltünk majd talán néhány év múlva. Nagyon fontos itt, hogy az Európai Unió több bátorsággal ruházom be a fiatalokba, az oktatásba, az innovációba, és fontos a közberuházások ösztönzése is, amelyek ebbe az irányba fordulnak. Ez mindenféleképpen európai jövőnk alapjait veti meg, nem pedig deficitet generál. A kiegyensúlyozott fenntartató szociális fejlődés mindenképpen cél, amely a Maastricht szerződés és a Lisszaboni szerződés céljai között is szerepel, de ennek hatályba lépése óta tíz évvel még nagyon messze vagyunk e cél elérésétől. Az európai integráció még nem teljes, ezt a tagállamok is kritikával illetik, az Európai Bizottság és az LKB is felemlítette ezt. Ugye ott vannak az euróvezet január 28-ai döntései, vagy a december 14 ei Euró döntései. Ez magas szintű csoportot hozott létre, hogy a betétbiztosítási rendszert kiépítse és a bankuniót beteljesítse. Ami pedig a bankuniót illeti történtek előrelépések, még akkor is, hogyha szükség van itt arra, hogy a magasrangú csoport a hátralévő feladatokat megoldja. És a bankcsődre vonatkozó szabályok is olyan eszközt teremtettek, amely egy hiányt tölt be, hogyha esetleg bekövetkezik egy recesszió, és ez a pénzügyi banki stabilitást fenyegetni, akár Olaszországban, akár Európában. A Maastrichti szerződéssel a, az államhitelek mindenféleképpen hitelesebbé váltak, ugye ott van a 70%-os GDP küszöb, és fontos itt a nemzeti reformok végrehajtása. A bizottság odafigyel erre a helyzetre, ugyanakkor vannak még problémák, ahogy az olasz helyzet is megmutatja. Az USA beli pénzügyi válság 2008-as kirobbanásakor és a nagy nemzetközi recesszió után is láthattuk ezt, hogy e problémákat kezelni tudjuk, még pedig hatékonyabban. Ehhez együtt döntésre van szükség, közös pénzügyi eszközökkel, amelyek lehetővé teszik ezen kihívások kezelését, és felelősséget és szolidaritást hatékonyan összekapcsolják. A nem elégséges szolidaritás az EU-ban megmagyarázza azt is, hogy miért nem szociálisabb, miért nem egyenlőbb Európa. Az új európai jogszabályoknak sürgősen meg kell valósítaniuk a, azt, hogy harcoljunk a munkanélküliség ellen, és támogassuk a növekedést bátor megfogalmazásokra van szükség, mint a munkanélküli európai biztosítás, és ez a legjobb ellenszer a nacionalizmus túlkapásai ellen. Láthatjuk a fiatalkorú munkanélküliség jelenségét egyes hátrányokkal küzdő térségekben, és e, itt a szakadék egyre inkább növekszik, e, nacionalista tendenciák erősödnek, ezeket nemzeti politikákkal nem lehet csupán kezelni. Ugyanakkor az előnyös helyzetben lévő térségek az európai politikákat csak teherként, költségként érzékelik, a lemaradó térségek pedig nem találnak forrásokat, hogy valóban hatékony előrelépéseket érjenek el. A szolidárisabb, egyenlőbb Európa kell, hogy legyen a cél a következő több éves pénzügyi keret esetében is. Nagyon összetettek persze ezek a tárgyalások, de nem szabad ezt a prioritást szem elől téveszteni, különösen azon alapvető kihívásokkal szemben, amikkel most itt szembenézünk. Fontos egy megfelelő egyensúly az új prioritások között. Itt van a migráció, a növekedés, a beruházások, a biztonság és a hagyomány szakpolitikák, a kohézió, a közös agrárpolitika továbbra is teljes mértékű támogatást kell, hogy kapjon. Ezek központi jelentőségűek a kontinens szociális gazdasági kohéziója szempontjából. Sok más kihívás van, amivel küzdenünk kell. Egy igazságosabb világkereskedelmet, fogyasztókat védő kereskedelmet kell előnyben részesítenünk. Minden kezdeményezésre szükség van, hogy megfelelő ambícióval kezeljük a klímaváltozás nemzetközi kötelezettségeit. Vezető szerepet kell vállalnunk a régi és új jogokat illetően a digitális korszakban, akkor is, hogyha ezek a jogok költségei járnak, gondolok itt arra a szerepre, amit Európa játszhat, mint security provider, az új hibrid fenyegetésekre is gondolok, és a kibernetikai fenyegetésekre úgy szintén. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, erőteljesen felmerül az a kérdés, hogy mi is a beszédem végcélja, mely Európát, milyen Európát akarunk, milyen Európára van szükségünk, hogy a polgároknak garantálni tudja ezt a 70 éves békét, prosperitást, ami eddig biztosítva volt. A válaszom erre a kérdésre az, amit már adtam a beszédemben, Európának közel kell lennie a néphez. A 21. század Európájának folytatnia kell a az eddigi projektjét a nép érdekében, és nagy örömmel jelentem itt ki meggyőződéssel ezt az Európai Parlamentben, hogy fontos a parlament hatáskörét is megerősíteni, különösen a jogalkotási és vizsgálati kezdeményezési jogokat. Ez ugyanis az egyetlen olyan intézmény, amely közvetlen demokratikus legitimitással rendelkezik. Fontos lenne elismerni azt a hatáskört is, hogy az adhatóság biztosítva legyen a parlament szemben más intézmények részéről. A parlament döntő szerepet játszhat azon változásokat, illetően amelyek most megtapasztalhatóak Európában. Történelmi események tanújai voltunk, az egész geopolitikai helyzet megváltozott a kontinensen meg kell erősíteni, tehát a közvetlen demokratikus képviseleti intézményeket, és ez alapvető fejlődés, hogy visszanyerjük hitelességünket, intézményeink hitelességét a polgárok szemében. Font láthatjuk a kiábrándulást, a bizalmatlanságot ezen intézményekkel szemben. Fontos tehát megfelelő prioritásokkal válaszolni az olasz polgárok követeléseire. A politika hosszú ideig nem tudott ilyen választ adni nekik, európai szinten sem, ahogy elmondtam. Láthatjuk a változás igényét, és megfelelő képviseletre van szükség nagyon sürgősek ezek a feladatok. Gondoljunk csak itt a Brexitre, amely központi téma az EU számára a következő években. Ezen kihívás előtt az Európai Unió egységesen és szolidárisan tudott cselekedni, és meg tudja védeni a 70 éves Európa integráció eredményeit, és nem ö, ö, szankcionál egy olyan ö, országot, amely nem kíván tovább az EU tagja lenni. Ez egy ö, korszakalkotó jelentőségű folyamat, ö, soha nem látott ö, ö, példa, és itt fontos a polgárok jogait, tehát garantálni, a szociális és gazdasági hálót megvédeni a Brexit negatív következményeitől. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, bátran, keményen kell dolgoznunk, hogy felülvizsgáljuk azt, ami nem működött, akár a szerződések végrehajtásában is, Láthatjuk a dezintegrációs törekvéseket Európában, Olaszországban is megtapasztalható ez, és ez az Európából való kiábrándulás gyümölcse. Ha azt akarjuk, hogy Európa közös jövőnk maradjon, akkor most már a szavakat tettek kell, hogy kövessék. Új Európára van szükség, a népek Európájára, amely szolidárisabb, befogadóbb, egyenlőbb, igazságosabb és jelentősen demokratikusabb. Ez az egyetlen Európa, amelyben a mai és a jövőbeli európai polgárok megérdemlik majd, hogy éljenek. Köszönöm. Kedves eh, miniszterelnök úr, mielőtt megadnám a szót Katainen alelnök úrnak, szeretnék én is néhány dolgot aláhúzni. Rendkívül fontos számunkra az, hogy a tagállamok részt vegyenek azokban a döntésekben, amelyek a parlament eh, erejének növelését célozzák, és én figyelembe vettem azt, eh, amit ön elmondott. Ami pedig eh, a migrációt illeti, én ismét szeretném öntől azt kérni, hogy a következő eh, európai csúcson tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az Európai Parlament javaslatait fogadják el, esetleg néhány kompromisszummal a Dublini eh, reformokkal kapcsolatban. Remélem, hogy ezzel az egész parlamenti ülésteremben uralkodó gondolatokat képviseltem. És most Jirzsi Katainen következik. Tajani, il presidente del Consiglio Conte. Tisztelt Tajani úr, tisztelt minisztertanács elnök úr! Nagyon fontos Európa, és rögtön a kezdetektől fogva segített bennünket abban, hogy alakítsuk Európát Spinelli és Rosszan is ezt irányozták elő, szabad és egyesült Európa gondolatát. Azt kérik, hogy az ellenfelek forduljanak egymás felé, és győződjünk meg arról, hogy a múlt hibáit nem követjük el ismét. De Kasperi a háborút követően az Európai Unió egyik úttörőjeve vált, 57-ben pedig a Capital Hillen ott volt, ahol a szerződést aláírták hat alapító atyával együtt. 60 évvel később, 2017-ben ismét ott állt Rómában együtt Európa vezetőivel, és megújították elkötelezettségeket az Európai Unió mellett. 27-en voltak ekkor. Ez pedig jól mutatja azt, hogy milyen hosszú utat tettünk meg. Azért sorolom ezt, mert Olaszország különleges történelme áll a háttérben, amikor azt mondjuk, hogy nagyon fontos szerepet tölt be Olaszország az Európai Unió életében. Azért is mondom ezt, mert jól mutatja, hogy Európa előrelép, előre halad, és ehhez szüksége van Olaszországra, az olasz népre és annak dobogó szívére. A történet, a történelem utat kell, hogy mutasson a jövőbe és sikeres jövőt akarunk építeni Európa számára. Ehhez szívében erős Olaszországra van szüksége, egy erős és életképes Olaszországnak pedig erős Európára van szüksége. Közös jövőt kell tehát kiépítenünk egységben és szolidaritásban, együtt működve és nem pedig egymás ellen dolgozva, párbeszédet folytatva, és nem pedig egymásról szólva. Ami pedig a szolidaritásra épülő unió egységét illeti, nos azt hiszem, hogy ebben a tekintetben Olaszországból kell kiindulni, hiszen a szolidaritási testület innen indult ki, és segített abban, hogy Olaszország fölépüljön a földrengéseket követően. Nagyon sok önkéntes segítette a munkát Ungriában, illetve máshol is. 1,2 milliárd eurós pénzügyi támogatást kapott Olaszország az Európai Uniós Szolidaritási Alap keretében. Mindannyian láttuk a fiatal önkéntesekről szóló képeket, akik segítették Norcia régióját. Erről szól a szolidaritás, ez az, amely építi az Európai Uniót, és ez alapján építhetjük közös jövőnket. Olaszország ugyanebben a szellemiségben lépett föl nagyon sokszor az idők során. Juncker úr nagyon sokszor említette azt, hogy Olaszország azok közé tartozik, akik megmentették Európa, orsz, Európa becsületét a migrációs válság során. Akkor, amikor mások késlekedtek abban, hogy az olaszok erőfeszítéseit támogassák. Igaz az is, hogy Európa támogatta Olaszországot minden lehetséges módon. A migrációs válság eh, kezdete óta 2018 végéig a bizottság mintegy 950 millió eurót folyósított Olaszország számára a migrációs válság kezelésére, 225 millió eurót vészhelyzeti sürgősségi támogatásként, a mentési akciók számára, a kikötők számára, a fogadási facilitások fenntartása, illetve támogatása számára. Európa tehát ott állt Olaszország mellett, amikor erre szüksége volt. Nem szabad megfelelkeznünk a Szófia műveletről sem, illetve az európai határ és parti őrségről sem, amikor emberéleteket mentünk meg a tengerek habjai között, az közös erőfeszítés gyümölcse, és itt is szükség van Olaszországra. Miniszterelnök úr, egyértelmű, hogy a különbségeket át kell hidalni, és, és fenntartható megoldásokra van szükség. Nem elegendőek az adhok megoldások most már. A válság kiindulása elkezdete óta nagyon sok minden történt, és nagyon sok ország befogadott migránsokat. Több mint 700 ezer ember életét mentettük meg, de egyértelmű, hogy tető alá kell hozni ezt a munkát, és megfelelő menekültügyi rendszert kell felállítani. A bizottság ennek érdekében minden javaslatot előterjesztett, most lépnünk kell. Szükség van Olaszország részvételére, vállalására ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, miniszterelnök úr, Európa ott áll a béke és a prosperitás mellett, illetve meg akarja védeni saját értékeit. Ez pedig azt jelenti, hogy döntést kell hoznunk arra vonatkozóan, hogy